mint az bizottság alelnökének, az Európai Unió főképviselőnek nyilatkozata a kül- és biztonságpolitikáról. Magarini asszony, parancsoljon, öné lesz a szó, mihez helyet foglal. Thank you, uh, President. Let... Köszönöm Elnök úr, hadd kezdjem azzal, hogy idézem a 36 cikket. Még kimondja az Európai Unió főképviselője a külös politika tárgyában rendszeresen konzultál az Európai Parlamenttel a politika fő aspektusairól, illetve a közös biztonságos külös politika előtt a válaszokról, és tájékoztatja a parlamentet arról, hogyan alakulnak ezek a szakpolitikák a szöveg hímnemben fogalmaz, tehát nyilván nem rám gondolnak. Tehát az Európai Parlament ezeket a mondatokat figyelmezi, mondja a szöveg. Hagy emlékeztessem önöket arra, hogy, két, hogy sikerrel jártunk e, ebben, abban, hogy rendszeresen konzultáltunk, beszámoltam a legfrissebb fejleményekről, a szakpolitikai kihatásokról, folytonos párbeszédben önökkel. Ám ahhoz, hogy őszinték és világosak legyünk, elnök úr, hadd mondjam azt is el, hogy az, hogy ma este öt vita lesz, két és fél óra csúszással nem tartja tisztelben sem az önök munkáját, sem az én munkámat. Ezt el kell mondanom őszintén és becsülettel. Hadd mondjam azt is el, hogy ez évben nagyon nagy kihívásokkal kellett szembenézni a külpolitikánk. Iránnal a tárgyalások az európai diplomácia részéről intenzív szakaszba értek, különösen Szíriára való tekintettel, a párizsi támadások után pedig a 40 vonatkozó cikk alkalmazásával mert először a tagállamok kérték az EU segítségét. Erről beszámoltam a legutóbbi találkozónkor. Válaszunk a menekült válságra, példátlan mennyiségű szakpolitikai eszköz kell, lesz össze a Szofia, a Földtengerben, az új afrikai alap, az iskolák, az egészségügyi finanszírozása, a táborokban Jordánia és Libanon támogatása. Ezeket az eszközöket sikerült egy keretbe helyezni. A következő hónapok is éppen kívást jelentenek. A külpolitikai közösség gyakran az Egyesült Államok bali választások során sem szünetelnek, nincs ö, ö, szabadság, egy éves szabadság a külpolitikában, a választások során sem. Ö, a, mert hogyha nem lépünk és nem, nem cselekszünk, pillanatokat szörnyen romolhat a helyzet több területen. Meg kell határoznunk a prioritásokat, és ehhez kell a közép- és hosszú távú célokról is tárgyalni. A globális Európa stratégia az éjszaka későbbi pontjain lesz most majd napirenden a plenáris ülésen és az teljesen azonos témákban talán nem is érdemes két külön vitát szervezni. Jó lenne, ha másképp szerveznék a plenáris ülést, jövőkben ezt szeretném kérni. Visszatérve a prioritásokhoz. A közel-keleti és észak-afrikai nagypolgárháborúk befejezése a, a legfőbb célunk. Több fronton folyik ez a polgárháború, a szír-irak-török határtól kezdve Jemenig és Libiáig. Minden fronton megvan ennek a harcnak a saját története és a fő szereplői és saját dinamikája. Ám mindegyikben látható, hogy a konfliktus megoldása a nemzetek közötti megbékéléske legyen. A Daesh és al csoportok elleni harc a politikai folyamattal kézekézben kell járjon. Keményen dolgozunk ezen, és már látszik néhány, bár még törékeny, de feltétlenül fontos eredmény. A, a regionális hatalmak kell, hogy véget vessenek a háború táplálásának, ehhez pedig egyfajta hideg béke kell létrejön a hidegháborúhoz hasonló. Szíriában ennek lehetősége megnyílt néhány hónappal ezelőtt, ugyan törékeny még a tűzszünet, de nagyjából tartható, és az ostromot területeket sem támadják már. A tárgyalások kapcsán, folyamatos kapcsolatban vagyunk munkatársaimmal. Genfben múlt hónapban történt előrelépés, és találkoztam a tárgyalásban szereplő felekkel, és a Szíriában, szíriai téma a G7-ek napirendjére is került Japánban múlt héten. Gyorsan kell lépnünk, hiszen a békének nagyon sok ellensége van, ezért kell, hogy türelemmel dolgozzunk ezen. A tárgyalások nem lesznek könnyűek, ám a kitartás, mint mindig most is meghozza gyümölcseit. Ugyanez igaz Líbiában is. A tanács elnöksége Tripoliban jár, több hónapos előkészítő munka után egy törékeny konszenzust kiépítve a felek között. Ez csak a kiinduló pont azonban minden fél elő kell segítse a hatalom átadást az új kormány kezébe, és mi igyekszünk segíteni ezt a folyamatot. A tanács ö, elnökségével is együttműködünk ebben, mert bármit is teszünk, azt a libiaiak együtt kell tegyük. Ha ők kérnek segítséget, megadjuk a támogatást nekik, azt, amit kérnek, legyen ez humanitárius segély, vagy a biztonságérők képzése, a bíróságok vagy a határőrzet erősítése. Ám az ország jövője a Libia kezében van, ott kell legyen Libia stabilitása, gazdagodása és a Daesh e, leküzdése. Elsősorban a nemzeti egységen kell alapuljon. A konfliktus megoldása Líbiában csak politikai jellegű lehet, és csak líbiai. A mi felelősségünk az, hogy konzisztens mondom támogassuk ezt. Harmadsorban a régióban Jemenről kell szólni. Mert a következő hónapokban koncentrálnunk kell Szíriára és Líbiára, de nem lehet figyelmen kívülni más válságokat, akkor sem, hogyha nem annyira feltűnőek. A jemeni konfliktus humanitárius katasztrofát okozott, a lakosság 80%-a már humanitárius segélyre szorul. Az instabilitás pedig a terrorista csoportok táptalaja, a közel kelet és az Afrika szarvak közötti térségben, ahol a földközi tenger és az indiai óceán térsége találkozik. Múlt héten találkoztam az ENSZ küldetjével, együtt dolgozunk a vasárnap elindult tűzszünet fenntartás érdekében, konkrétan támogatva a tárgyalások elősegítését, és az előkészületeket, amelynek hatalmas ö, térségbeli kihatásai lesznek. Ez első prioritásról beszélve, a közel-keleti béke folyamatról mondottakat, hadd egészítsem ki azzal, hogy a média figyelem fényében nem szabad elfeledkeznünk az Izrael-Palesztin béke ö, kérdéséről sem, mert ha nem jön része tartós béke, csak időkérdése, mikor robban ki az ellenségeskedés megint. A kvartettel és partnereinkkel együtt azon dolgozzunk, hogy lényegi ajánlások jöjjenek létre arról, hogyan lehet az elakadt, a két állam megoldás elakadt folyamatát újrajelenteni. A munkánk sosem állhat le, és nem is állt le. Néha csendesen folyik ez tovább, a média figyelmén kívül, de folyamatos. A közvélemény ma nem figyel annyira az izraeli-palesztin megbékélésre, ám ez nem jelenti azt, hogy ne dolgoznánk itt. Líbiai, szíriai, jemeni konfliktusok befejezése, a erős partneri viszonyképítése szomszédainkkal és az afrikai és ázsiai kulcsszereplőkkel lesz a legjobb módja annak, hogy a terrorista támadással szembenézzünk a régióban, világszerte és az orunk belül is. Le kell zárjuk azt a vákumot, amelyet a, amelyben a Daesh táptalaj talált, ahol nincs kormány, nincs államhatalom, a muszlim többségű államok sokféleségét tiszteletben tartva, ez segítheti Európa biztonságának erősítését is, meg partnereink biztonságát is erősíti. A közel-keleten, Észak-Afrikában, Szahelben, a dél-kelet-ázsiai és a nyugat-balkáni térségben egyaránt. A következő fontos térség, amely a közel-keleti kapcsolatokon túl figyelmet érdemel, a migránsok és menekültek problémája, mely nem áll majd le akkor sem, ha Líbiában és Szíriában sikerül békét teremtenünk. Az emberek tömeges mozgása új norma a világon. Erről beszéltünk már többször ebben a teremben is. Ha megpróbáljuk megállítani a hullámokat, azzal csak rontjuk, destabilizálunk új államokat, az embercsempészek már hagyjuk a vizet. Csak úgy tudjuk kezelni ezt a helyzetet, hogyha a szomszédainkkal együttműködünk, és nem ellenük. Ezért jártam Jordániában és Libanonban múlt hónapban, és múlt héten Afrikában, és az egyik op műveletünk éppen nem régiben több száz, a hétvégén több száz embert mentett ki a tengerből, amely szintén a műveletek része. A harmadik területen, ahol azonnal fel kell lépnünk, nyilvánvaló szükség van arra, hogy a képrítést összehangoljuk. A, a több oldalú megállapodások kell, hogy a kérdések megoldásának módszertana legyen. Ez sokszor nem tűnik olyan sürgetőnek, ám a multilaterális diplomácia konkrét lényegét és jelentését kell megragadjuk, mint a COP21-ekben tapasztalt sikerek bemutatták, és a több oldalú célok elérésében. Iránnal is így kell tárgyaljunk, az átfogó módszertan a win-win megoldások hozhatnak eredményt, a szabályokra alapuló forgatókönyv lehet az európai külpolitikai út. És ebből többre lesz szükség az elkövetkezendő hónapokban például az atomfegyverek elterjedése elleni küzdelemben a nemzetközi közösség észak-koreai tesztekre egységesen lépett fel, és két fontos um, eseményen vettem részt Washingtonban is például, illetve Hiroshima-ban, eh, ahol is uh, az áldozatokról megemlékeztünk meg a G7-ek képviseletében. Ezek a, az atombiztonsági megbeszélések pozitívak voltak, és elvezettek a szorosabb együttműködés felé az atomenergiai biztonság, illetve az atomfegyverek elterjedése elleni fellépés eh, területén. A itt most beszélnék az Oroszországgal való kapcsolatainkról. Az eddig kielemzett kapcsolatrendszerünk Líbia, Palesztina és Szíria vonatkozásában is Oroszország bizonyos akaratot mutatott arra, hogy együttműködjön az Európai Unióval, és mi magunk is azt mondtuk, hogy együtt fogunk működni Oroszországgal olyan területeken, ahol a közös érdekek ebbe az irányba mutatnak, és néhány nappal ezelőtt megegyeztünk a NATO Oroszország tanács legújabb ülésében is. Na most ez azt jelenti el, hogy visszatérhetnek a régi kerékvágásba az orosz kapcsolatok. Azt gondolom, hogy Jens Stoltenberg, aki a NATO részéről elmagyarázta a viszonyokat, nagyon helyesen fogalmazta meg azt, hogy nem lesz visszatérés a business as usual addig, amíg Oroszország a nemzetközi jogot megsérti a mi álláspontunk egy hónappal ezelőtt egyhangú megerősítést talált. Öt elvet alakítottunk ki, szelektív kapcsolatfelvétel, amely Minsk végrehajtásával járul, a keleti partnereinket támogatjuk, saját az, az orosz civil társadalmat szintén támogatjuk, és a saját erőinket is összefogjuk az egy hónappal ezelőtti külügyminiszteri tanácson elmondhatom önöknek, hogy minden tagállam ugyanazt mondta, Oroszországgal kapcsolatban is, és más kérdésekben is. Erre az egységre lesz a jövőben is szükség, ezekben a nehéz időkben. A ma felsorolt kérdésekben az érdekeink, mármint az európai tagállamok érdekei egybeesnek, és ezt a kormányaink is kezdik megérteni, a polgárok is már megértették. Ők is tudják, hogy vagy lesz egy közös európai külpolitika, vagy nem lesz tényleges külpolitikánk, mert csak együtt rendelkezünk az eszközökkel és azzal a súlyjal, amely eh, ebben a világban eh, szükséges. Én eh, számítok ennek a parlamentnek a további támogatására, hogy így együtt alakítsuk ezt a közös külpolitikát az elkövetkezendő években. Köszönöm. Köszönjük, főképviselő asszony, és most Brock úrnak adom meg azt. Herr Tisztelt elnök úr, tisztelt alelnök asszony, kedves kollégák! Köszönöm szépen az elmondottakat. A brüsszeli terrortámadásokat követően azonban szeretném kifejezésre jutatni azt, hogy a biztonságpolitika új definícióján kell elgondolkodnunk. Ez már nem a klasszikus biztonságpolitika. Az iszlám állam Szíriában és Irakban szárazföldi háborút folytat, gazdaság és terror háborút folytat Észak-Afrikában, a turisztikai pontokon, hogy ott a gazdaságot ellehetetlenítsék és terrorháború, terrorista állam Európában. Egy egységes koncepciónak vagyunk a tanúi, és erre egységes válaszra van szükség. A bel- és külpolitika harmonizálása tartozik ide, illetve a kül- és fejle- fejlesztéspolitika egyensúlyba hozása vagy összehangolása is nagyon fontos ebből a szempontból, hiszen egy egészen új jelenséggel van dolgunk és ide tartozik persze a szomszédságpolitika megerősítése és a békéltető politikánk megerősítése is, Szíriában, Irakban, de békére van szükség Ukrajnában is. Minden egyes esetben világosá kell tennünk azt, hogy azok oldalán állunk, akik békét akarnak teremteni, és ladba kell vetnünk a befolyásunkat is, hogy ezt elérjük. Persze ez összefügg a migráció kérdéskörével is. Bizonyos esetekben ez ismét csak egy nagyobb biztonságpolitikai, szélesebb, tágabb biztonságpolitikai fogalomnak a részét kell, hogy képezze. Kedves kollégák, a döntő kérdésben, a szíriai fegyverszünet kérdésében is láthattuk azt, hogy az oroszok és az amerikaiak egyedül értékezte el. Ezért el kell gondolkodni azon, hogy miközben mi az úgynevezett soft power területén jobbak vagyunk, hiszen a fejlesztési segélyek nagy részét mi szolgáltatjuk, hogy ez a soft power azonban adott esetben ki kell, hogy egészüljön az úgynevezett hard power-rel is, a Lisszaboni szerződés keretein belül meg kell vizsgálnunk annak lehetőségét, hogy egy megerősített biztonság és védelmi politikát képítsünk Európában, megteremtsük azokat a szinergiákat, amelyek lehetővé teszik, hogy előre haladjunk ezen a téren, nem szabad tovább pénzt pazarolnunk. Mindjárt vége az időmnek, tudom. Ön, Mogherini asszony, a multilaterális diplomáciáról beszélt, ebben egyetértek önnel, de szerintem komolyan el kell beszélgetnünk arról is, hogy Európa milyen szerepet játszhat egy multipoláris világban, egy többpólusú világban. Szerintem még nem gondolkodtunk el megfelelően azon, hogy hogyan látjuk ezt a kérdést. Fleckenstein képviselő következik. Elnök úr, tisztelt alelnök asszony, kedves Brók úr. Az ön ideje még nem járt le, hál' Istennek, már csak azért is, mert sok dologban igazat adok önnek. Aki az imént jól figyelt, az láthatta azt is, hogy a védelmi, illetve biztonsági kontextus hogyan változik. A szomszédságunkban vannak regionális konfliktusok, de olyan fenyegetettségekkel is szembe kell néznünk, amelyek nem szorítkoznak egyes, egyes földrajzi régiókra. A terrorizmus és a kiberbiztonság eltüntetik a bel- és külbiztonság közötti határvonalakat hogyha az Európai Unió a fegyverkezésben és a fegyverek beszerzésében együttműködne egymással, tagállamokon átélően, akkor sok pénzt takaríthatnánk meg. Ez szükség lenne EU-s szintű koordinációra, együttműködésre és az Európai Védelmi Ügynökség megerősítésére is. A közös védelmi politika ugyanis nem jelenti automatikusan azt, hogy többet fegyverkezünk, hanem intelligensebb mm, fegyverkezést jelent hogyha az Európai Unió a béke konszolidációja területén, a konfliktusok prevenciója területén, a válságmenedzsmentben, a válságkezelésben komolyan vehető globális partner és szereplő szeretne lenni, lenni, akkor közös biztonság és védelmi politikára van szükség, ugyanis a biztonságpolitika és a diplomácia kéz a kézben jár. Csak akkor tudunk összességében kiállni az érdekeinkért, ha ezt a kettőt sikeresen műveljük. Köszönöm. Köszönöm. A CSDP-re korlátozom a mondani valómat. Az ECR a transatlanti kapcsolathoz, a NATO-hoz komoly érzelmeket fűz, sőt ez az egyik alapító eszménk. Az EU úgy tűnik, hogy úgy gondolja, hogy a saját vállán viseli a világ problémáit, és minimalizálja másoknak az erőfeszítéseit. Katonai téren nincs az Európai Uniónak saját képessége az EU, a NATO-tól függetlenül, nincs szükség arra, hogy az Európai Unió katonailag részt vegyen ebben, és teljesen E, e, téves elképzelés, hogy a CSDP az NATO-t megerősítheti, kiegészítheti polgári képességekkel, de gyakorlatilag e, az autonóm katonai struktúrák kialakítása, illetve döntéshozatali eljárások Amerikát kizáró létrehozatala és az Európai Unió saját jogán való szereplővé előállítása az téves. Valójában ez eltereli a figyelmet a NATO-tól akkor, amikor egy új mentalitásra van szükség a NATO-ban is. Tényleges veszélyek fenyegetnek mindössze négy európai ország eh, eh, vesz részt az ISIS elleni fellépésben az Egyesült Államokkal eh, szemben, miközben az ISIS a jelenlegi, az iszlám állam a legnagyobb veszély ránk jelenleg. A, ahelyett, hogy ahelyett, hogy valóban a katonai képességeiket építenék ki ezek az országok, inkább csak a látszat miatt tesznek ilyen lépéseket és ezzel próbálják azt a képzetet kelteni, hogy az európai szövetségeseknek is súlyuk van. Köszönöm. Radosz úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselőtársak! Főképviselő asszony! Az ALDE képviseletében köszönöm a bevezetőjét és magyarázatát. A világ rosszabb állapotban volna, hogyha nem bírnánk közös biztonság és védelmi politikával. Ám két problémát is mutat. Egyrészt nem eléggé közösségi ez a politika. 190 milliárd euró a költsége ennek a szakpolitikának, ám csak 5 milliárd, 7 milliárd megy csak a közös missziókra. Ami azt jelenti, hogy 6,3%-a a közös költségvetésnek kerül felhasználásra csak ebben a szakpolitikában. Ez, ez egy komoly gyengeségét mutatja a KBVP-nek, és az is tény, hogy ez a politika nem határoz meg a, a, az azonnali válságokra való gyors reagálásra, nem bír képességgel, nincs szervezeti, intézményi szervezete ennek a válaszadásnak. Tehát az érdekeinknek megfelelően kell alakítani ezt a politikát és intézményrendszerét. Azt reméljük, hogy a közelkelti háború véget ér majd, és ebben és a különféle afrikai válságok, a Sahel régió válságaira is megfelelő válaszokat tudunk adni, és hozzá tudunk járulni a közösségi politikánkkal ezen válságok megoldásához. Vielen Dank. Köszönöm szépen, mondja Lőzin képviselő. Az elosztás igazságosságának kérdése mind a társadalmakon belül, mint a világ régiói között a legfontosabb kérdés, amikor békéről és biztonságról van szó. Ez érinti az Európai Unió szomszédság politikáját is. 2004-ben barátokból álló kört akartunk létrehozni, egy tűzből álló kört hoztunk létre mindeközben. Nem jól értékeljük még ma sem, ezt a helyzetet, és hogyha a szomszédokkal nem tudjuk képíteni a kapcsolatokat, akkor fegyvereket vásárolunk. Az agresszív kereskedelmi külpolitikánk hatásait például egyáltalán nem vizsgáljuk. Az EU szomszédságában ez nagyon jelentős károkat okozott a gazdaságban. Egyetlen egy fegyvergyárat sem akadályozunk meg abban, hogy üzleteket kössön, épp ellenkezőleg a saját érdekeinket tesszük semmisé, és a demokrácia is sokszor az utunkban áll, például ez történik most Hollandiában, vagy a nemzeti parlamentek véta joga is ennek a útjában áll. Azt akarják sokan, hogy egyre gyorsabban haladjunk a különböző katonai beavatkozások felé, és aztán csodálkozunk, hogy ennek következtében az igazságosság sérül, egy spirál tanúi vagyunk, amely egyre tovább forog, de itt még nincs vége, most már a közpénzeket is katonai célokra akarjuk felhasználni. Köszönöm, Valéru képviselő. herr Köszönöm Eh, a zöldek prioritásairól beszélnék. Először is a konfliktus megelőzés hosszú távon, eh, és ez a diplomáción keresztül, illetve a biztonsági együttműködésen keresztül is lehetséges, illetve fel kell lépni a szegénység ellen, a klímaváltozás ellen, eh, mindez a fejlesztési politikához is kapcsolódik egy jobb és igazságosabb világot kell kialakítani, amelyben az emberek biztonsága is nagyobb lenne. Bátorítanunk kell a tagállamokat arra, hogy vegyenek részt az ENSZ különböző békefenntartó tevékenységében. Az Európai Unió a nemzetközi jog garantora kell, hogy legyen. Vannak ezen kívül is közös értékeink, Ezeket kell érvényre juttatni Törökországgal szemben is. E, a, a fegyver, e, a lefe, e, nem jó dolog fegyvereket exportálni a harmadik országok közé, amelyel alássuk a biztonságot fel kell lépni a terrorizmus ellen, és el kell kerülnünk a radikalizálódást, a radikalizációt. Köszönöm. Köszönöm. Carver Köszönöm, elnök úr. Szeretném tájékoztatni önöket, hogy mennyire fontos számunkra és választóink számára, hogyan fejlődik az Európai Unió közös vélemény politikája. A legtöbb EU állampolgár nem tudja, hogy az Európai Unió milyen, milyen módon megnövelte hatáskörét a Lisszaboni szerződés óta ezen területen, és az Európai Bizottság ideológusai hova mennek tovább, anélkül, hogy konzultálnának a közvéleménnyel, vagy tájékoztatnák ezt. Az EU kormányzati struktúrái a külügyekben és védelempolitikában már működnek. Kérdés, hogy ki határozza meg az Európai Unió külpolitikáját, ki képvisel az európai érdekeket. Nem a 28 tagállam érdekeit képviselve, hanem saját politikai érdekét ben fellépve a világon. És ezt az Európai Külügyi Szolgálat támogatja, és az Európai Védelmi Ügynökség. Az Európai Unió saját külügyminisztere és hadügyminisztériuma. És a főképviselő asszony most a KBVP-ről beszél. Sok sokkal észerűbb és bátorító politika volna meghatározható a külügyminiszterek tanácsán. Reméljük, hogy a brit népszavazás után, amikor véget ér hazám tagsága az EU-ban. A múlt heti hollandiai eh, állam népszavazás az ukrajnai Európai Uniós külügyi politikát elutasította. Én a brit közlemnek ugyanezt javaslom, hogy ezt a Bukó projekt, ebből a projektből szálljon ki az egyre szorosabb Európai Uniós integrációból és az Európai Uniós hadsereg létrehozásából lépjen ki. Gracias. Señor Borgetio. Borgetio képviselő következik. Főképviselő asszony, ön mindig pozitív képet fest a helyzetről, mindig optimista, de nincs igaza. A biztonságpolitika és a védelempolitika hatalmas kudarcot vallott. Az iszlám állam győzelmeket aratott. Az iszlám közösségben még több lesz a követő, várhatóan javul majd az iszlám állam finanszírozása, ott megünneplik azt, amikor keresztényeket ölnek meg. A földközi tengeri térségben Mindenképpen fel kellene lépni határozottan a szélsőségesek ellen, és nem kellene még tovább támogatni azokat, akik Assad ellen harcolnak. Mindenki tudja, hogy Törökország lehetővé tette a fegyverek áramlását ezekbe az országokba, és a terroristákhoz jutnak ezek a fegyverek, nem Assadhoz. Hogyha a az Európai Unió nem tudja biztosítani ezen felül a megfelelő határőrizetet, akkor a tagállamoknak kell erről gondoskodniuk. Másfajta megközelítésre van szükség, fel kell lépni a terrorizmussal szemben, és mindenképpen harcolni kell az imámokkal szemben is. Epidideius képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. 15 éve már majdnem beszél az Európai Unió arról, hogy szükséges közös biztonsági és védelmi politikát létrehozni. Ám attól függetlenül, hogy milyen hány órát vitázunk e témáról, nem jön létre közös külpolitika, ennek oka pedig nyilvánvaló. Amíg az EU csak gazdasági közösségként, unióként működött, eh, volt lehetőség előre jutni és progresszívan haladni. Ám mióta az EU politikai unióként határozza meg magát, a tagállamok érdekei elkezdtek egymással ütközni, és ez, ennek nyilvánvaló eredményei vannak mostanra. Például a, a menekültek árdatával, meg az illegális menekültekkel való szembenézés során több tagállam egyszer lezárta a határait, mások meg lezárták a Schengeni szerződést. Saját érdekükben, önös érdekükben jártak el. Nagy-Britannia meg a Brexit-tel fenyeget, mert úgy ez, ez van érdekében, ez el érdekében. Tehát tagállam-tagállam után reagál saját vélt politikai érdeke mentén szembefordulva a közösségivel. Senyor Preda. Preda úr következik. Köszönöm, elnök úr. Nagyon szomorú, hogy nem olyan módon vitatjuk meg ezt, ahogy a mi frakciónk javasolta. A terrorista cselekmények, beleértve a közelmúltbeli Brüsszelit, ismét megkérdőjelezik a biztonságpolitikai választásainkat, és ahogy Elmár már mondta, van egy belső fenyegetés, illetve külső fenyegetés is, ezért is kényszerülünk arra, hogy Szíriában és Líbiában is keressük a megoldást, miközben szeretnénk a saját rendőri erőink között is megerősíteni az együttműködést, illetve centralizálni a külső határok ellenőrzését egész egyszerűen azért, mert a belső és külső tényezők nagyon szorosan összefüggnek eh, ezeken a területeken. Köszönöm. Senyor Bostinaru úr következik. Thank you very much. Köszönöm. Eh, köszönöm, eh, főképviselő asszony. Amikor a kontextust is vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy 2014 óta jelentősen változott a helyzet, és eh, ez igazándiból megkérdőjelezi a képességünket, hogy előrelássuk a jövőt, illetve arra tervezzünk. Ennek van nyilván szak, szakpolitikai, biztonságpolitikai kihatása is. Először is együttműködésre van szükség, hogy a belső és a külső határok biztonságosak legyenek, ehhez több tagállamnak kell hozzájárulnia, és el kell tekinteni a különbségtételtől Schengeni és nem Schengeni tagállamok között. Emellett a megnövekedett terrorista veszély miatt fontos, fontos, eh, hogy eh, egy eh, intézményes keretet találjunk a titkosszolgálati együttműködésnek is, illetve a terrorista szervezetek elleni fellépésnek. Nem szabad szubjektív adhok definíciókban gondolkodni, úgy gondolom, hogy a MINA zónában tört bekövetkező konfliktusok megoldása szükséges. A MINA régió országainak együttműködésére is szükség van, így lehet stabilitást elérni a terrorista veszély növekedése miatt immár nem csak választási lehetőség az együttműködés, hanem kényszer is. A déli eh, szomszédainknál is egyre nagyobb az erőszak hullám, itt eh, a NATO-val jobb együttműködésre van szükség. Köszönöm, Fortiga úr. Köszönöm. Főképviselő asszony, a, annak előfeltétele, hogy szakpolitikákat végrehajtsuk. Ahhoz az kell, tehát az a felvette, hogy közös képet alkossunk a fenyegetésekről és a kihívásokról. Ez a közös képalkotás azonban Oroszország részéről erős fenyegetés alatt van, és e, széttöredezni látszik. Főképviselő asszony, amikor ön arról beszél, amikor leírja ezeket a tényeket, megváltozott az elmúlt, a legutóbbi konzultáció óta, és orosz barátabbá vált. Meg sem említi például Ukrajnát ebben a külpolitikai összefüggésben. Holott ott továbbra sem változott a helyzet, és a fenyegetések továbbra is fennállnak, és ezek okai is fennállnak. És ezért fejeztek ki Hollandia akaratát úgy, ahogy nem volt itt orosz stratégia valamiképp? Senyor Bütikofer. Elnök úr, Mogherini asszony, kedves kollégák! A polgárok azt várják tőlünk, hogy az Európai Unió biztonságpolitikai felelősséget vállaljon. Hogy ezt nem tesszük meg, vagy nem tesszük meg kellő mértékben, ezzel alássuk a saját legitimitásunkat, azaz hitelességünket. Másrésztről úgy gondolom, hogy a biztonságpolitikai szerepünk megítélésekor a valóság, a realitás talaján kell maradnunk, és a multilaterális struktúra keretében kell azt látnunk. Lehet, hogy meglepi önöket majd az, amit most mondok, de néhány kritikus megjegyzéssel azért egyetértek, például Van Orden úr részéről hallottunk ilyet, de mások részéről is. Lehet, hogy nem csak sokoldalú multilaterális diplomáciára van szükség, hanem multilaterális intézmények megerősítésére is szükség lehet, hogyha nem akarjuk, hogy a jog nemzetközi uralmának az alapeszméjét felváltsa egy új polarizációs eszme, egy új polarizációs filozófia, amelyet más hatalmak képviselnek. Röviden szeretnék három olyan aspektusra kitérni, amelyeket különösen fontosnak ítélek meg a multilaterális politika szempontjából. Meg szeretném állapítani azt, hogy a barcelonai folyamat még egy közös földközi tengeri politikáról indult ki, időközben a földközi tengert olyasmiként tekintjük, ami elválaszt bennünket, és másoktól is megvéd bennünket egyidejileg, ezt át kell gondolni. Másrésztről stratégiai partnerségre van szükség a szubszaharai afrikai régióval, és harmadsorban úgy hiszem, hogy az együttműködésünket az ASEAN-nal fel kell értékelnünk, és erre remélem, és itt kikapcsolódik a képviselő úr mikrofonja. Arnold. Arnold képviselő következik. az európai unió most vizsgálja felül a külügyi és védelmi politikáját. Nagyon sok ember számára az Egyesült Királyságban lehet, hogy meglepetés erejével hat, hogy egyáltalán az Európai Uniónak van külügyi és védelmi politikája. Hm, szeretném hangsúlyozni, hogy fontosnak tartok néhány dolgot, amit elhangzott. Tavaly a bizottság elnök fölhívást tett arra, hogy egy EU hadsereget állítsunk föl. De hát európai hadsereget nem lehetne azonnal használni. Szeptemberben Angela Merkel azt mondta David Cameronnek, hogy semmilyen jelentős reformot nem lehet végrehajtani az Egyesült Királyság és EU kapcsolatában, kivéve, hogyha egy EU hadsereget föl nem állítunk. Lehet, hogy beadta a delegát, lehet, hogy Brüsszelből visszautazva három dolgot hangsúlyozott. Minden esetre a védelmi politikában nem megfelelően reagált. Nem tudom, hogy az Egyesült Királyságban most mit akarnak az emberek. Legyen egy európai védelmi akció akcióterv júniustól, mondjuk akár a kapcsolódva a népszavazás az előtte vagy utána. De hát biztos, hogyha föláll egy EU hadsereg, akkor fontos ennek a részleteit megvizsgálni. Azt hiszem jobb, hogyha június 23-án ott hagyjuk az EU-t. Obermeier képviselő. Köszönöm, elnök úr az EU e, szerződés 24. és 25. E, cikke alapján a demokrácia, jogállamiság és az emberi jogok előmozdítását kell, hogy szolgálja az EU tül, e, külpolitikája. Mivel az EU a visszaküldési megállapodást Törökországgal megkötötte, most el kell gondolkoznunk azon, hogy a mi a helyzet az emberi jogok tiszteletben tartásával. Most ránk mutogatnak, pont Törökország veszi át ezt a kényelmetlen védelmét a külső határoknak, Erdogán most egy csónakban ül velünk, és lábbal tiporja az emberi jogokat, elnyomja a kisebbségeket, az egész EU-t izlamizálja, és polgárháború felé vezet minket is. Nem ilyen a hiteles politika, hölgyeim és uraim. A polgárok ezeket a frázisokat már hallani sem bírják. A át, áthárítani, ehelyett inkább megfelelő politikát kellene, és nem a pénzre kellene helyezni a hangsúlyt. Korin Mike úr. Köszönöm szépen. Szeretnék hivatkozni egy közelmúltbeli nyilatkozatra. Normál esetben a birodalmak hadseregeket használnak, nekünk nincs hadseregünk, ezért mi a csekk fizetünk el, dolgozunk. A politikusok támogatják eh, Ukrajnát az EU-ban, de hát látjuk, hogy eh, a hollandiai népszavazás után ez a politika is eh, megbukott. Most egy másik szenvedéssel népünk, nézünk szembe. Különböző terrorista csoportok versenyeznek egymással, és megpróbálják megkönnyeztetni Federica Mogherinit, mert gyengének mutatkozunk, és Mogherini asszony ön jelent fenyegetést az Európai Unió számára, mert ön megmutatja a gyengességét és a gyengeségünket. El fogják pusztítani az EU-t. Kányéte asszony. Tisztelt elnök helyettes asszony, üdvözlöm az EU-NATO szorosabb együttműködése felé tett lépéseket. Gyakorlati együttműködésről van szó a Frontex és a NATO között az égei tengerem. A szorosabb együttműködés a NATO-val fontos a fenyegetések tekintetében, és ez látszik is a nemrég elfogadott hibrid fenyegetések ellen, ellen szóló, vagy ezek ellen megfogalmazott jelentésben is Bíztatom önt, hogy hajtsuk végre megfelelően mindazt, ami ebben a dokumentumban szerepel. Egyrészt szorosabb együttműködést alakítsunk ki a NATO-val, másrészt pedig az egyéb tevékenységek tekintetében is, ami 21 területre terjed ki. A szükséges jogalkotás és politikai intézkedéseket meg kell hozni a végrehajtás érdekében. Köszönöm. Kedves kollégák, mielőtt Hoyt úrnak megadom a szót, szeretném jelezni, hogy mondták nekem, hogy nagyon nagy késedelemben vagyunk, úgyhogy több kékkártyás felszólalást nem tudok elfogadni. Howitt úr a szó, egy perc 30 másodpercben. Köszönöm szépen. A közös kérés biztonság politikai vitát úgy folytatjuk le, hogy megint referendum előtt állunk, de reméljük, hogy Európa erőteljesebbé válik. Hiszen Nagy-Britannia is nagyon erős szerepet vállalt az EU erősítésében, a világ politika színpadán is, három milliárdot ajánlottunk fel legutóbb Törökország felé, úgyhogy nagyon fontos szerepet vállal a mi országunk. De több befolyásra is van szükség. Ha elhagyja az EU-t Nagy-Britannia, akkor nagyon nagy terhet is vállalna magára, és gyakorlatilag az én országom kevéssé maradna biztonságos. Azt hiszem, hogy ez többször is elhangzott már, megváltozna az egész világpolitikai szintér. A kínai, az indiai vezetők, de az ausztráliai és az új-zélandiak is azt mondták, hogy maradjon bent Nagy-Britannia az EU-ban, mert ahogy Merkel is mondta, csak Putyin örülne annak, hogyha a britek kilépnének. Napoleoni háborúk óta, egészen az első világháború végig, de Ernest Bevrint is említhetném, aki a második világháború végén kitárgyalta, megtárgyalta a gazdasági fellendülés lehetőségét a britek mindig is nagyon fontos szerepet vállaltak magukra. És azt gondolom, hogy a legsikeresebb béke projekt gyakorlatilag az Európai Unió, hogy én mindenképpen azért fogok harcolni, hogy, az, hogy bent maradjunk az EU-ban. Köszönöm, Haut úr. Mindenkinek tiszteletben kell tartani a felszólási időt, Jürek úr. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen. Az Európai Unió nem régiben azt élte meg, hogy európai tagállamokat megtámadnak konkrét helyzetben. Az elmúlt években persze könnyebb volt, hogy Magyarországot támadjuk, vagy akár a lengyel jogért kartoskodni, ahelyett, hogy például a Smolenszki katasztrófát is kivizsgáljuk, hiszen ott ugye bizonyítékokra lenne szükség. Két éve dolgozunk önökkel együtt ezen a témán, mégis ez idő alatt az Európai Parlament arról biztosította Lengyelország, Lengyelországot, hogy támogatni fogja, de semmi sem történt etéren. Most pedig azt halljuk, hogy ide gyakorlatilag nem hallunk semmit erről a problémáról.

és hogy azt valamennyien tudjuk, hogy csak akkor tudunk elérni bármit is mi európaiak, hogyha összetartunk. A megállapodás Iránnal, a nukleáris megállapodás, ezt többen is említették jó példaként. A szíriai béke folyamatban is fontos szerepünk van, mert hogyha ez kudarcot vall, akkor is nekünk sokkal több a vesztenivalónk, mint az USA-nak új menekült hullámokra számíthatunk hogyha az EU katonailag csak a NATO kereteiben tud fellépni, akkor minden esetben függünk majd valakinek, például Erdogánnak a vétójától. Minden opciót nyitva kell hagyni, és az új kormánya keresni kell a kapcsolatot, de meg kell próbálni közösen Szófiával is fellépni az embercsempészekkel szemben. Az a globális stratégia, amit júniusban mutat majd be, reméljük, hogy tartalmaz majd egy új európai biztonsági stratégiát. Peskó úr, amennyiben a védelem és a biztonság nemzeti kezekben lenne, az egy valódi hatékony eszköz lehetne a közös védelem szempontjából is. A szerződések a 42.7. cikkben és a 22.2-ben e, világosan rögzítik a feladatokat. Az elnök félbeszél. Pászkó úr, folytassa. If I do that, then you'll Hát, hogyha meg lassabban beszélek, akkor azt fogja mondani, hogy már elfogyott az időm. Akik az életüket félték, eh, most azt látjuk, hogy a terroristák a gerilla háborút hozták el az utcáinkra. A közös biztonság és védelem politikának fontos belső konnotációja is van, de még akkor is, hogyha a belső biztonság területén többet sikerül elérni, több ügynökséggel, stratégiával, még mindig sokat lehet javítani a helyzeten, különösen ami a nemzeti hatóságok és az EU ügynökségek együttműködését illeti még akkor is, hogyha a különleges erőket, rendőri, rendészeti eszközöket a Párizs és brüsszeli támadások után megerősítették volna, akkor is különböző parancsoki helyekről kapják a parancsokat. Ezért nagyon fontos a nemzeti hatóságok és az EU szervek közötti együttműködés erősítése, és így a belső biztonsági eszközeinket erősítjük, és így majd egy integrált, integrált katonai választ is tudunk adni. Két perc, és nem két perc, két perc, harminc másodperc. Milyen van képviselő egy perc? Mikrofonját kapcsolja be. Köszönöm Mogherini asszony, köszönöm a bevezetőjét. Az instabilitás Líbia közelében, Irak közelében a helyzet, az ISIS, a nyomás az egyes határokon, a különféle fenyegetések azt mutatják, hogy az a közös külpolitika, amelyen ön dolgozik, nem opció, nem lehetőség, hanem egy szükségesség. Közösen erősebbek vagyunk. Eszközöket kell biztosítani, de politikai szándékra is természetesen szükség van a tagállamok részéről. Vannak általános megfontolások a szomszédsági országok, számára mm, prioritást kell biztosítania az Európai Uniónak, ugyanakkor az egész világgal kell foglalkoznia, hiszen globalizált világban élünk, minden minden kapcsolatos. Az a dokumentum, amit az Európai Tanács júniusban fog benyújtani, a globális biztonsági stratégiáról, figyelembe véve a körülményeket, tartalmazni fog egy fontos fejezetet a biztonság és a védelem részletes bemutatásáról. Köszönöm, Kán képviselő, tisztelt főképviselő asszony. Az a döntése az EU-nak, hogy milyen már ellen a demokratikus átalakulás során szankciókat fog hozni. Ez egy helyes döntés volt. A muszlimok és a keresztények közti helyzet nem javult. Bizonyíték van arra, hogy a rohingák elleni bűncselekmények népírtás jelleget öltöttek. Nincs valós határa a külső és a belső események között, ezért nem is kell, hogy legyen egy valós határ a mi belső és külső fellépésünk között. Ezért egyetértek önnel azok az emberek, akik elkövették Párizsban és Brüsszelben a brutális terrortámadásokat, radikalizálódtak. Azért, mert megosztottság van közöttük és közöttünk. Azért, hogy harcolni tudjunk e, az ideológiai megosztottság ellen, cselekvésre van szükség, be kell, hogy bizonyítsuk az értékeinket, a Myanmari helyzetet vegyük fel újra napirendre, ezt kérem. Hogyha a következő hetekben nem történik megfelelő változás, akkor újra szigorú politikát kell követni. Köszönöm. Köszönöm. Darzsán képviselő, egy perc. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt főképviselő asszony, lehetetlen feladata van, és látom azt, hogy az Európai Parlament a végtelen ülésével nem igazán segíti az ön munkáját egy percet beszélhetek egy ilyen fontos témáról, ez eléggé nevetséges. Az a globális stratégia, amit most dolgozunk ki, ez egy szükséges feladat, és üdvözöljük. De nem szabad szem elől vezetni egy másik prioritás sem, méghozzá a már meglévő stratégia végrehajtását. Az Európai Unió és az Önök Szolgálata rendelkezés stratégiákkal már minden régióra vonatkozóan van egy bizonyos stratégia, ezeket kell hatékonyan végrehajtani. Ma délután Franciaország egy 19 éves katonáját vesztette el Maliban, és három súlyos sérültünk is van. Van stratégiánk Száelre vonatkozóan, egy intelligens stratégia, ami összekapcsolja a fejlesztést és a biztonságot. Globális stratégiával egyetértek, de a végrehajtásban legyen rugalmasság és legyenek prioritások. Köszönöm. Köszönöm. Assist képviselő, egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. tisztelt Mogherini eh, eh, főképviselő asszony. Az Európai Unió mindenképpen a globális stabilitás, a béke térsége akar lenni, mindig erre törekedett. De új kihívásokkal szembesülünk, szíriai polgárháború, a Daesh, az iszlám állam, azután Afrika szarván a konfliktusok. Az Európai Unió felelősséget kell, hogy vállaljon a többi nagy szereplőhöz hasonlóan. Az Európai Unió jó helyzetben van ahhoz, hogy össze tudja kapcsolni a humanitárius segélyeket és a közös védelmi és politikát. Meg kell találnunk az egyensúlyt az azonnali fellépés és a megelőző intézkedések között. Az Arab Liga és az Afrikai Unió is nagyon fontos partnereink. Kukán képviselő, egy perc. Thank you very much. Thanks to Köszönöm szépen. Köszönöm a főképviselő asszonynak a bevezetőjét. Minden korábbinál jobban érezzük azt, hogy miért szorosan kapcsolódik a külpolitika és a belpolitika. Nagyon törékeny lett sajnos a helyzet Európában. Biztosítani kell a polgárainkat arról, hogy képesek vagyunk jól működtetni a közös kül- és biztonság, valamint a biztonság és védelem politikát, és erősödik az együttműködés az EU-ban. A legfontosabb kérdések a biztonság, a szomszédság, politika keleti és déli, valamint legszorosabb partnereink a Balkánon. Ezeken a területeken sajnos egyre több biztonsági fenyegetés éri Európát, egyre több a kihívás, amelyekre válaszolni kell tudnunk, és helyesen kell meghatározni a prioritásokat a józan észre kell alapozni a politikánkat. Hogyha például az energiabiztonságot akarjuk javítani, keleti keleti partnerékkel, akkor nem szabad, hogy csak az orosz gáztól függjünk. Köszönöm. Leinen. urat nem látom a teremben, úgyhogy McAllister képviselője a szó egy percben. Elnök asszony, hallottuk a magas szintű képviselőtől és a többiektől is, hogy az Európa előtt álló kihívások óriások. És hogyha jobban megnézzük, akkor tulajdonképpen ezek a határok elmosódnak. A közös kül- és biztonságpolitika mindenképpen szükséges, ezt az előttem szólók is elmondták, de szeretném arra is felhívni a figyelmet, hogy az európai polgárok támogatnak bennünket ebben, hiszen nagyon sok közvéleménykutatás azt mutatja, hogy az emberek Európában ezen a területen sokkal több közös fellépést kívánnak meg. Az új stratégiánk, amelyet júniusig kell tető alá hozni, azt gondolom, hogy nevesíteniük kellene ezeket a kihívásokat, és a megfelelő eszközöket és az intézményi feltételeket kellene megteremteni. Ez, ehhez nagyon sok szerencsét kívánok, Mohalini asszony. Merci, monsieur. Nous passons à la phase de... Köszönöm, most következik a spontán felszólalások. Virkanen asszony, egy perc van. Euroopan turvallisuusympäristö on muuttunut entistä epävakaammaksi. Köszönöm szépen. Az európai környezet nagyon bizonytalanná vált, mind belső, mind külső szempontból. Kibertámadások érnek bennünket, radikalizáció, terrorizmus, migrációs válság, ezeket mind említhetném. És ezek olyan kihívások, amelyekre reagálnia kell az Európai Unió sokkal koordináltabban, hiszen csak így tudjuk a biztonságot szavatolni, az adatok áramlását biztosítani, és a külső veszélyek sem múltak el, gondoljunk csak Oroszország Ukrajnával szembeni viselkedésére. És a NATO lehet megoldás, de az EU-nak nem, nem is kellene egy rivális szervezetet tapra állítani. A NATO részeként az Európai Uniónak jó pillére van, biztonsági pillére van, de az is fontos, hogy katonai szempontból nagyobb felelősséget vállaljon. Köszönöm, Marias képviselő. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony, Moherini asszony. A legfontosabb alapelv a közös biztonságpolitika kapcsán a szolidaritás a tagállamokkal szemben. Most azonban nincs Görögországgal szemben tanúsított szolidaritás, különös tekintettel a Skopjéből induló illegális fellépésekre. Március 29-én feltettem egy kérdést, és arra szerettem volna választ kapni, hogy indítanak-e intézkedéseket Skopje ellen, hiszen görög területen támadták meg a migránsokat, de nem történt semmi. Legutóbbi alkalommal vasárnap Skopje még szemtelenebb lépésre vetemedett gumilövedékekkel támadt a migránsokra. A kérdésem az, hogy miért történhet ez meg? Ha válaszoltak volna tíz napon belül a kérdésemre, akkor talán április 8-án már meg lett volna a válasz, és a szkopjai lakosok talán mindezt nem merészelték volna. Köszönöm. Plenkovics képviselő. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt főképviselő asszony. Szeretném megköszönni, hogy az intenzív párbeszédet újra felvette a tevékenysége tekintetében az Európai Parlamenttel. Ahogy látja, minden képviselő számára fontos ez. Fontos állásfoglalásokat kell meghatároznunk a nemzetközi helyzetekkel kapcsolatban. Vannak kulcsfontosságú kérdések. Az egyik, hogy egyre szorosabb a kapcsolatunk a belső és külső biztonságunk között. A migráns áramlatot ellenőrizni kell. A második téma a specifikus kapcsolatunk Törökországgal. Ez a regionális stabilitást és a külső határok védelmének a témáit is érinti. A következő téma Ukrajna. Látjuk, hogy egy nemzeti szinten szervezett népszavazás, ugye Hollandiára gondolok, egy európai témában milyen nemzetközi következményekkel jár. Szeretném, ha erről részletesen beszámolna, és hogy mindez hogyan alakítja a közvéleményt. A, azt mondja, most önnél a válaszadás lehetősége. Thank you very much. First of all... Köszönöm szépen. Most ellenőriztem az irodámmal, úgyhogy holnap meg fogja kapni, mondták a munkatársaim, hogy már elküldtük önnek a választ. Szeretném aláhúzni azt, amit sokan önök közül is említettek a mai vitában, hogy a külső és a belső biztonsági szempontok szorosan összefüggnek egymással. Valóban, most itt ebben a teremben elsősorban a politikáink belső dimenziójáról beszéltünk, a milyen választ adjunk a terrorizmusra, a közelmúlt beli brüsszeli merényletek után milyen választ adjunk a migrációs válságra, a menekült hullámra. Tehát van egy belső és egy külső dimenziója a kérdéseknek. És az elmúlt hónapokban a bizottságban, de a tanácsban is egyre inkább arra törekszünk, hogy integráljuk a külső fellépést és a belső intézkedéseket, és ilyen módon fogjuk kialakítani a globális stratégiát. A globális stratégia kapcsán pontos az a, az a legfontosabb, hogy az európai intézményeken belül kialakítunk különböző szakpolitikákat, és ezzel megpróbáljuk a külső és a belső eszközök közötti szakadékokat, amelyeknek a létezéséről tudunk áthidalni. Jól látszik az is, hogy a parlamentben is új gondolkodásmód van kialakulóban arról, hogy hogyan kezeljük ezeket a kérdéseket, a terrorizmus, a migráció, illetve a fellépéseink külső vetület általában különböző üléseken, különböző vitákban vitattuk meg. Most meg kell tanulnunk, hogy ugyanezt a kérdést a különböző vetületeivel együtt közösen beszéljük meg, hiszen itt puha és kemény vonatkozása, oldala is van az átfogó megközelítésnek, csak még eddig az intézményeink nem tudtak ilyen átfogó megközelítést alkalmazni. Hát nagyon sok felvetés tulajdonképpen más vitákban is helyet kaphatna. Itt van rögtön az, hogy ilyen definiáljuk a szerepünket a világban. Elmárbrock azt mondta, hogy ez multipoláris a világ. Szerintem ez már nem igaz, talán nincsenek is már pólusok a mai világban, inkább azt mondanám, hogy egy változó világban élünk. De hát ezt a stratégiai vitát majd a jövőben fogjuk lefolytatni. Itt van az a kérdés, amit Danzsán képviselő vetett fel. Hogyan valósít valósítsuk meg a kialakított stratégiát. És szeretnénk itt ismét visszatérni a globális stratégia kérdésére, hiszen ennek a megvalósítása a kulcs fontosságú. Ez véleményem szerint a minden más stratégiánk integráns része. Sok más szakpolitika, prioritás is létezik, kulcsfontosságú területek, eh, amelyekre ma este itt nem tudtam koncentrálni, de nem azért, mert ezek nem prioritások. Ilyen az energiabiztonság, erről szó esett ma is, azután az ASEANhoz fűződő kapcsolatunk, eh, ez egy korábbi hozzászólásban is említésre került, és a G hetek ülésén eh, Jakartába jártam, ahol egy kitűnő beszélgetést folytattunk le a, a titkárságon, pont arról, hogy olyan tudnánk stratégiai minőségi erősíteni az együttműködésünket. És azután itt van a Szahel övezet, ez is kulcsfontosságú, a biztonságunk és a menekült és migráns áramlatok kezelése szempontjából. Ezek mind globális jelentőségű kérdések. Most azonban inkább az azonnali és folyamatos prioritásokkal foglalkoznánk, hiszen a mostani vitának úgy gondolom ez a célja. De még egy utolsó gondolat talán arról, amihez sokan megjegyzéseket fűztek, ez pedig az Európai Uniónak van-e, vagy nincs hozzáadott értéket, ad-e valami pluszt a kül- és biztonságpolitika területén. Egyre inkább azt látom, hogy az európai polgárok egyre jobban úgy látják, hogy még a legnagyobb tagállam sem világhatalom. Kétféle ország országcsoportot különböztetünk meg, vannak nagy és kis országok, hát ez a történelmünk öröksége, és nincs, semmit nem tud megtenni egyetlen egy tagállam jobban egyedül, mintha valamennyien együtt cselekszünk. Azt hiszem, hogy jó irányba haladunk. Sokat szóltak arról, hogy most az Egyesült Királyság ilyen kihívást eh, jelent a közös kül- és biztonságpolitikára, illetve mi lesz, ha esetleg elhagyják az EU-t, és hát Howitt említette, hogy két hónappal ezelőtt találkoztunk a londoni Szíria konferencián, ahol az Európai Unió a tagállamokkal együtt tette ki a példányok két ö, harmadát de az a példa, amit felhozok meg, ezen is túlmutat. Az Egyesült Királyság Libanonnal és Jordániával együtt megpróbált egy középtávon és fenntartható stratégiát kidolgozni, hiszen Jordánia és Libanon rengeteg menekültet fogad be és lát el menekültáborokban vagy más módon. Most együttesen próbálunk tenni valamit, és pontosan azért, mert az Európai Unió különösen a kereskedelem kapcsán számos eszköz bocsátott rendelkezésre, ezáltal vált lehetővé az, hogy az Európai Unió egészének a kapacitását tudjuk igénybe venni, és eh, nem csak egy tagállamért. Tehát van egy brilliáns brit ötlet, ami segített az egész Európai Uniónak és szomszédainknak, és ez az Unió közös döntése tette lehetővé, hogy ez a brit gondolat végül is megvalósuljon. Ez egy win-win-win helyzet, tehát itt az Egyesült Királyság, Európa és eh, a szomszédos országok is nyertesként kerültek ne ebből. Hát eh, mi lett volna, ha mi mindenki veszít. A nehézségek és korlátozás ellenére, bár valami nem működik, azért látnunk kell, hogy nem mondhatjuk azt, hogy nincs szerepünk. Döntő, döntéshozóként is megálljuk a helyünket, és ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen.